Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Ismertetem a választás eredményét. Hier ist das Ergebnis der Abstimmung zur Wahl. A szavazás eredménye a következő az alelnökök megválasztására. 703-an szavaztak. 14 szavazat ért nem érvényes. Ez azt jelenti, hogy 689 érvényes szavazat érkezett. 345 szavazat az abszolút többség. ABC sorrendben felsorolnám az eredményeket. Álvaro kolléga 199 szavazat. Angelili asszony, 316 szavazat. Düran asszony, 182 szavazat. Karasz 305 szavazat. Martinez úr 276 szavazat, Macmillan Scott úr 225 szavazat, Papasztamkosz úr 324 szavazat, Pitella úr 306 szavazat, Podimata asszony 269 szavazat, Potasievics úr 267 szavazat, Súrján úr 256 szavazat, Tarand úr 104 szavazat, Vidal Quadras úr, 325 szavazat, Vlasak úr, 196 szavazat, Viland úr 268 szavazat. Megállapítom, hogy az első fordulóban egyetlen jelölt sem kapta meg a szükséges abszolút többséget. Így aztán Ahhoz, hogy a 14 helyet betöltsük, második fordulóra van szükség. Azt kérdezem a jelöltektől, hogy minden felsorolt jelölt második fordulóra is akarja-e jelöltetni magát. Van-e valaki, aki a jelölését vissza szeretné vonni? Nem, nincsen akkor második forduló következik most a választásra. A jelölések és a jelöltek ugyanazok, és megkezdjük a második fordulót. Kérem a választás segítőit, hogy foglaljanak helyüket, foglalják el a helyüket. Die Stimmzettel werden gedruckt. Ich Most nyomtatjuk a választólapokat, várom őket, és közben kérném a választás segítőket, hogy foglalják el a helyüket. Und Sie, hohes Haus, muss ich um Geduld bitten. És a tisztelt házat pedig arra kérem, hogy legyenek egy kis türelemmel. Most hallom, hogy elkészültek a választólapok. Tehát még egyszer rákérdezek, a választó segítők elfoglalták-e már a helyüket? Még egyszer felolvasom a neveket. Porcelino asszony, Sógor úr, Panajotov úr, Bok úr, Bagó úr, Kalinowski úr, Kalfin úr és Perejo Rodriguez úr. Kérem, hogy ezek a választás segítők foglalják elő helyüket, mert enélkül nem kezdhetjük meg a második fordulót. Nagyon örülnék neki, hogyha visszatudnának jelezni, amikor elfoglalták a helyüket. Darf ich noch mal fragen, ob die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer... Még egyszer megkérdezném, hogy a választás segítői elfoglalták-e a helyüket. Tudnának egyet jelezni felém? Lehetséges lenne, hogyha a választás felügyelői elfoglalták a helyüket? Okay? It's okay? Yeah? No. The not frage nochmal, haben wir an allen Wahl... Még egyszer megkérdezném, hogy a szavazatszámlák elfoglalták el helyüket. Ki hiányzik? Ha ist da. Borsellino asszony, itt van, Sógor úr. Sógor úr? Panajotov úr? Pok úr? Bagó úr? Kalinowski úr? Kalfin úr. Kalfin úr. Okay, ich darf die... Akkor szeretném megkérni a teremszolgákat, hogy osszák ki a választási lapokat. Okay. Bitte die Stimmzettel zu ver Kérem, osszák ki a szavazólapokat. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy az eljáráshoz már nem kell semmit hozzáfűznöm. Ugyanaz az eljárás, mint az első fordulóban. 14 jelölt mellé tehetnek keresztet. Ha több keresztet tesznek a szavazólapra, akkor érvénytelen a szavazólap. Ha nulla helyre tesznek keresztet, akkor is érvénytelen a szavazólap.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 qui le résultat sera publié ce soir. Az eredményeket ma este fogjuk publikálni, de amennyiben harmadik fordulóra is sort kell, hogy kerítsük, az már a holnapi napon fog zajlani. És ott valakinek jó étvágyat is hagy kívánjak. Ja, ja. Dritte Wahlgang ist morgen, das Ergebnis wird... A harmadik forduló az holnap zajlik le, ha szükség van rá viszont a második forduló eredményét azt még ma ismertetjük. darf ich fragen ob alle abgeordneten ihre stimme abgegeben haben? Szeretném megkérdezni, hogy mindenki szavazott-e? A zöld frakcióból a kollégák. Ú, azért ilyen gyorsan hm, nem kell elszaladnia. Oké. Okay. Rendben. Darf ich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer... A szavazatszámlálókat szeretném megkérdezni, hogy ők szavaztak-e? Szavaztak-e a szavazatszámlálók? Igen? Jó, vagy már majdnem. minden kolléga le, leadta-e a szavazó lapját? Minden kolléga leadta a szavazó lapját? Tessék. Igen? Ügyrendi pont az eljárási szabályzathoz? Presidente, non propriamente un richiamo al regolamento. Elnök úr, nem ügyrendi hozzászólásom van, hanem csak észrevételezem azt, hogy hihetetlen az, hogy egy szavazási ülésen a plenáris alkalmával nem vagyunk képesek arra, hogy a titkosságot betartsuk jobbra-balra bennek az emberek a házban, és kiki láthatja azt, hogy a szomszédja mit írt a szavazó lapjára. A szavazásokon mindenütt ö, lehetőség szokott lenni arra, hogy kiki titkosan adhassa le szavazatát, titkosan ö, töltse ki a szavazó lapját. Ezt kérem szépen, hogy vegyék figyelembe, ha nem is most azonnal, de a későbbi során. Köszönöm, kolléga, tudomásul veszem. Meine Damen und Herren, ich frage ob alle Abgeordneten... Hölgyeim és uraim, megkérdezem még egyszer, minden képviselő szavazott? A szavazatszámlálók maguk szavaztak-e? Igen, akkor lezárom